találkoztak. Nem csak biztonság politikai szempontból fontos ez, hanem azért is, hogy a legsérülékenyebb fogvatartottakat megvédjük Európában. E tekintetben több módosítót nyújtottunk be, hogy a radikalizációt megfékezzük a börtönökben. Szerintem egy jó mechanizmus lehetne az is, hogyha az, a szélsőséges viselkedést beazonosítanák, és jó gyakorlatként cserélnék ezeket a technikákat a tagállamokban, a fellépés mikéntjét, hogy tudják értékelni a a, az, a, a, az elkülönítést, a a radikalizáció megállítására. Nagy-Britanniában például kidolgoztuk egy rendszert, amely a szélsőségeseket külön részlegben tartja fogva, hogy tovább, nehogy megakadályozzuk a tovább terjedését a, a szélsőséges propagandának, különösen a leg, az állampolgárok legsérülékenyebb körében, a börtönlakók körében. A szélséges irodalom kiszűrése, gyors válaszadás szakemberek részéről a terrorista veszélyre és a, mm, börtönben dolgozó képzése ez irányban. Nagyon jó intézkedések, sikeresek, és a tagállamokban ezt meg kéne vizsgálni, ennek, ezeket a jó gyakorlatokat a bizottság a lehet segítse a legjobb gyakorlatok terjedését e területen is. Egy utolsó gondolat a jelentéssel kapcsolatban fontos, hogy a saját kezdeményes jelentéseket ne arra használjuk, hogy egyes tagállamokat újakat, újra mutogassunk. Minden tagállamban hasonlóak a problémák. Nem hiszem, hasznos, hogy hasznos az, hogy egy-egy tagállamot kiemelünk és korholjuk őket. Közös témák, ezek közös problémák, együttesen kell fellépni ellene. Nem, szerintem nem segít az, ha egy-egy tagállamra mutogatunk csak. Az jó viszont, hogy a az árnyékadók általában konszenzusban támogatják ezeket, és várom az együttműködést. A, már eddig is konstruktív üléseink voltak, és bízok abban, hogy találunk világos és jó kompromisszumokat. Köszönöm szépen az Alde Árnyék előadójai ezek úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Hadd kezdjem azzal, hogy azt elmondom, hogy szerintem jó kiegyensúlyozott a módosítókörre, a frakciónk is beterjesztett néhányat, különösen azzal a célral, hogy a túl, a, a túl népesen ételt, a, a túl zsúfoltságát csökkentsék a börtönöknek, képezzük az ott dolgozókat szakirányban, és e, fellépjünk a radikalizáció ellen a börtönökben. Megfelelő körülményeket kell biztosítani a, nem csak a fogotartottak számára, hanem a, a börtönőrök és a dolgozók számára is. A módosítók tekintetében sok esetben elmondott, az európai börtönök egyharmadában több fogvatartott van, mint ahány hely. A, az egész Európai Unióban probléma a börtönök zsúfoltsága. Ezért föl kell lépnünk ez ügy ellen konstruktív ajánlásokat megfogalmazva, amelyek hatékonyan végrehajtatóak lehetnek a tagállamok részéről. Különös tekintettel gondolok arra is, hogy a börtönök túlzsúfoltsága a börtönökön különböző biztonságra is súlyos hatással van. És ha tovább folyik ez így, akkor az orvosi ellátás és a, a továbbképzés is sértheti, ami aztán a társadalmi reintegráció céljával is ellentétes. Ilyen értelemben a strukturális ö, akadályok lebontása, illetve a megfelelő szakképzés segíthet abban, hogy a börtönben élők aztán ismét visszatérhessenek a társadalomba. Ez is indokolja azt, hogy felépjünk a börtönök zsúfoltsága ellen. A radikalizáció a börtönökben, ahogy többen elmondták, különösen aggasztó jelenség, olyan jelenség, amelyek szemben fel kell lépnünk minden erőnkkel. Ezzel összefüggésben a börtönben dolgozók és a börtönőrök képzése prioritás kell legyen. Az Európai Unió finanszírozást ad az Európai Biztonsági Agenda keretében a börtön őrök és börtönben dolgozók képzését az irányban megszervezzük, hogy felléphessenek a radikalizáció ellen. A feltárás, felfedés képességét is erősíteni kell, meg a prevenciót képzés oktatás révén és a vallásközi párbeszéd révén. A tagállamok a ugye, radikalizáció elleni szakértői központ, kiválsági központ eszközével is kell, hogy éljenek. Azt is hangsúlyoznom kell azonban, hogy a fogvatartottak jogait mindig tiszteletben kell tartani. Különösen a gyermekek érdekeit, akiket külön kell fogvatartani a felnőttektől minden, tekint, minden körülmények között, még akkor is, amikor átvizik egyik börtönből őket a másikba. Túl sok börtön van Európában, amelyet, amely megfelel Douglas Hurd volt brit belügyminiszter leírásának, aki azt mondta, hogy a börtön egy nagyon drága módszer arra, hogy a rossz embereket még rosszabbá változtassuk. Hát módosítsunk ezen, ez a cél, remélem, hogy a jelentéstevő a szavazás előtt elfogadja majd az ajánlásokat, és köszönöm még ezt az előadó és az árnyékladók munkáját. Shadows, Mr. Chris Agonis, please. Köszönöm szépen, Kriszi Gonesz kolléga, a következő árnyék előadó. Köszönöm, elnök úr. Ennek a jelentésnek az a célja, hogy megpróbáljuk javítani az európai büntetés végrehajtási intézmények állapotait. A GOE frakció pozitívan tekinti tehát ezt a szövegtervezetet. Az általunk benyújtott módosító indítványok azt célozzák, hogy felhívjuk a figyelmet az emberi méltóságra. Például, hogy tegyék könnyebbé a fogvatartottak számára azt, hogy kapcsolatot tudjanak fenntartani a családtagjaikkal, hogy be tudjanak illeszkedni a társadalomba, illetve hogy meg lehessen őket látogatni. Azt is kértük, hogy emberi méltós, tehát emberhez méltó körülmények között dolgozzanak az itt tevékenykedő tisztviselők, a fogvatartottaknak is méltó körülményeket biztosítsanak, és a jelentésről általánosságban pozitív a véleményünk. Köszönöm. <clears throat> Köszönöm. Éva Zsoli következik a Zöldek árnyék előadója. Köszönöm szépen, elnök úr. Megköszönöm én is Bezseron asszonynak ezt a munkát. Szerintem egészen fantasztikus, rendkívüli, hogy 284 módosító indítvány születik egy saját kezdeményezésű jelentés tervezethez. Azt hiszem, hogy a politikai csoportok között, a frakciók között igen nagy az egyetértés, egy-két szélsőségest kivéve mindannyiunkat foglalkoztat a börtönök túltelítettsége, az, hogy a társadalomba való visszatérést kell segíteni, már eleve is előkészíteni ezt, már eleve a börtönökben, és nem pedig csak a büntetés végrehajtására koncentrálni, biztosítani különböző tevékenységeket a fogvatartottaknak. Mindannyiunkat foglalkoztat az is, hogy a kiszolgáltatottakra különös figyelmet fordítsunk, hogy az egészségügyi ellátás elérhető legyen, és az is, hogy alternatív büntetéseket, alternatív megoldásokat alkalmazzanak hogy fent lehessen tartani a, fent lehessen tartani a családi kapcsolatokat, hogy a gyerekekre odafigyeljünk, hogy a visszaesést el lehessen kerülni, és hogy a dolgozók munkakörülményeit javítsuk, emberhez méltóvá tegyük. Talán ami a zöldöket egy kicsit jobban foglalkoztatja, az, az szerintünk ugyanis érdemes elgondolkodni ezen, hogy a radikalizáció sokszor itt erősödik. Nagyon sok tagállamban a börtön ennek a helyszíne, tehát talán érdemes elgondolkozni azon, hogy mi a legjobb módja annak, hogy ezzel szembe tudjunk szállni. És aztán pedig mondjuk a kanabisz használatát ki lehetne venni a büntető törvénykönyvekből, hogy emiatt ne tartsák fogva az embereket. Bizonyos országokban mondjuk érdemes elgondolkodni azon a technikán is, hogy mondjuk egy valakit, ha fogvatartásra ítérnek, akkor egy valaki szabaduljon, tehát így a túlterítettséget is meg lehet akadályozni. Véleményem szerint elég könnyű lesz a kompromisszumos módosítókat készíteni, úgyhogy én örömmel várom a munka folytatását. Köszönöm szépen. Hogyha a jelentéstevő nem kéri újra a szót, akkor szeretném megköszönni neki és az árnyék előadóknak ezt a kiváló munkát saját, jelentés, saját kezdeményezésű jelentéssel kapcsolatban. Szeretne még röviden? Igen, akkor tessék parancsolni. Csak röviden annyit mondanék, elnök úr, hogy mindannyian egyetértünk a lényegi pontokon. Egy valamit érdemes talán kiemelni. A radikalizáció nagyon aggaszt bennünket, de egyébként maga a radikalizáció ahhoz is kapcsolódik, hogy ennyire túlterítettek a börtönök, tehát hogy ilyenek a körülmények, és azok az emberek, akik eh, ezekben az intézményekben vannak, nem rendelkeznek semmi más reménye, tehát nekik a radikalizáció az egyetlen lehetőség tulajdonképpen. A nagyon rossz életkörülmények és a zsúfoltság szerintem eh, minden rossz forrása, ezt mondanám. És igazság szerint egyetértek Zsoli asszonyon azzal kapcsolatban, hogy a radikálisokat elszeparálni tulajdonképpen lehet, hogy oda vezet, hogy még jobban radikalizálódnak. Tehát inkább a, a tájékoztatás, képzés, inkább a, a munka, a személyiségükön végzett munka lehet a megoldás, nem pedig az, hogy őket elzárjuk vagy elszigeteljük. Az mindenképpen fontos, hogy az őröket, az itt dolgozó tisztviselőket jól kiképezzük, tájékoztassuk, mert ők fogják, ők tudják beazonosítani a radikalizációnak leginkább kitett, leginkább kiszolgáltatott személyeket. Megköszönöm mindenkinek a munkát még egyszer. Köszönöm szépen és az árnyék előadóknak ezt a kemény munkát, ami emögött a jelentés mögött áll. Június 21-én fogunk szavazni erről, és akkor rátérünk a tízes napi rendi pontunkra. Ami a nemzetközi védelemre vonatkozó egységes uniós eljárás július 13-án nyújtotta be a bizottság a második reformcsomagot a közös európai menekültügyi rendszerrel kapcsolatban. Ebben része az eljárási szabályozás, és ez 2013 per 32-es irányelvet fogja helyettesíteni, illetve hatályon kívül helyezni ami alapján nemzetközi védelmet lehet megadni, vagy azt visszavonni 2013. június 26-áig. Ennek a felelőse Laura Ferrara volt, átfogó konzultációt folytatott európai és nemzeti szereplőkkel, érintettekkel, és akkor ma fogjuk meghallgatni a jelentés tervezettel kapcsolatos mondandóját, és most megadom Ferrara asszonynak a szót, tessék parancsolni. Bene, grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát először is köszönetet mondani mindenkinek, az árnyék előadóknak és kollégáknak, akikkel nagyon gyümölcsözően tudtunk egyébként együttműködni, egy elég összetett szövegről van szó, nagyon technikai jellegű a jogszabálytervezet. Köszönetet mondok a bizottságnak is, mert többször találkoztunk a bizottsággal is, nagyon hasznos segítséget nyújtottak a munkánkhoz, hogy a teljes szöveget jól lehessen követni, érteni. Megköszönöm tehát a bizottságnak azt, hogy mindig a rendelkezésünkre álltak. A civil szervezetek, illetve egyéb feleknek is köszönetet tartozom, velük is találkoztunk az elmúlt hónapokban, és nagyon fontos javaslatokat tettek, nagyon hasznos javaslatokat tettek, és azt hiszem, hogy köszönet illeti, mert az az igazság, hogy több tagállamban is jártunk, ezt el kell mondjam, elnök úr, Németország, Svájc, Franciaország, Németország, Svédország, Franciaország, természetesen ugye Belgiumban, itt vagyunk helyben, itt is találkoztunk kormányszervezetekkel, de civil szervezetekkel is, de valamennyi tagállamban ez volt a helyzet, azért, hogy megértsük egy kicsit jobban, hogy milyen eljárásokat alkalmaznak ezekben az országokban, hogy esetleg milyen jó gyakorlatok vannak, ezeket hogyan lehet megosztani másokkal tájékozottunk tehát az elgondolá, a véleményükről, elgondolásukról, a, az jogszabálytervezetről is, és ami kiderült, ami felmerült ezeken a találkozókon, az az, hogy nagyon fontos tisztességes, egységes, igazságos eljárást biztosítani mindenki számára. Tehát ki kell egyensúlyozni azt is, hogy egyrészt tiszteletben tartsuk az eljárás jogi garanciákat, másfelől pedig az alapvető emberi jogokat, úgy, hogy az eljárások továbbra is azért hatékonyan tudjanak működni. Nagyon gyakran fe, feszültséget okoz ez a menedékkérők esetében, akár ezekben a központokban is, hogy nem értik, hogy miért kell ennyit várakozni, gyakran több mint egy évig kell várakozni arra, hogy a saját jogi státuszukról a tájékoztatást tudjanak kapni, és ez feszültséget okoz, tehát mondjuk, hogy egy év múlva tudja meg valaki, hogy a jogosult a nemzetközi védelemre vagy sem. Azok a tagállamok, amelyek a menedékkérőket befogadják, nagyon komoly nehézségekben vannak, és ez gazdaságilag is igaz, amikor megfelelő körülményeket kívánnak teremteni ezeknek a személyeknek több hónapon keresztül tehát megismétlem még egyszer, hogy a megfelelő egyensúlyt megtalálni, az eljárásjogi garanciák és az alapjogok védelme, illetve az eljárások hatékonysága között, tehát hogy sikerüljön csökkenteni a költségeket és az időt. Azt gondolom tehát, hogy a tagállamok érdeke és a menedékkérők érdeke is azt, hogy a nemzetközi védelemről sokkal ö, rövidebben, tehát észszerű időn belül lehessen dönteni. És a, hogy be lehessen fogadni a, a tényleg megalapozott kérelmeket, hogy szét lehessen választani a nem megalapozott kérelmeket a megalapozottaktól, és így felgyorsított módon lehessen bánni az utóbbi csoporttal. Fontos tehát ezeket a csatornákat megteremteni, hogy a kérelmeket így lehessen csatornázni, különböző tipológiák léteznek, tehát fontos meghatározni azt, hogy melyek azok a kérelmek, amelyek valóban megalapozottak, és így a megfelelő eljárásba csatornázni be őket. És az is nagyon fontos, hogy mindig érdemben esetenként vizsgálják meg a kérelmeket, olyan módon, hogy az alapvető jogokat tiszteletben tartsák. Több módosító indítványt készítettem. A jelentés lényegi pontjai a következők. Hát először is ugye a befogadhatóság eljárása, a kérelemben nyújtása az önkéntes és nem kötelező. Több tagállamban hallottuk, hogy mondjuk az, hogy be kell vezetni egy ilyen eljárást kötelezően, tehát hogy a befogadhatóságot meg tudják állapítani, ez meg hosszabbítja az időt, és plusz terhet is jelent, tehát ezzel nem értettek egyet a tagállamok. E plusz még költségeket, a költségeket is növi ez az érintett tagállamban, tehát talán érdemesebb lenne rábízni ezt a tagállamokra, hogy ők megkívánják eh, vizsgálni a eh, befogadhatóságot, még mielőtt a folyamatot elindítják és egyébként az alapjogok védelme szempontjából is fontos az, hogy ez az érdemi vizsgálat megmaradjon, tehát hogy minden egyes kérelmet érdemben megvizsgálnak, és ez a vizsgálat megmarad. A harmadik ország, amelyet ugye biztonságnak, biztonságosnak hitéltetett, nem biztos, hogy jó, hogy már ott megvizsgálják a befogadhatóságot, ezzel sem értettek egyet. Én azt szeretném, tehát, hogy ez inkább maradjon önkéntes. Ez a vizsgálat ne állapodjanak meg biztonságos harmadik országokkal, vagy az első az érkezés helyével, vagy Törökországgal, hogy ott vizsgálják a kérelmek befogadhatóságát kötelezően, én ezt nem szeretném. Ami a felgyorsított eljárást illeti, a jogszabálytervezet, amit az Európai Bizottság javasol, gyakorlatilag a büntető megközelítést alkalmazza, tehát ez a szöveg ez inkább a büntetésre koncentrál. Nem tudjuk, hogy minden esetben ez lenne a helyes eljárás. A felgyorsított eljárás az hasznos lehet olyan esetekben is, amikor valóban megalapozott kérelemről van szó, tehát nem csak akkor, hogyha nincsen, nincs megalapozva a kérelem. Tehát ezt hangsúlyoztam az elején, hogy ha megalapozott, nagyon megalapozott egy kérelem, akkor azt is be lehet csatornázni ebbe a felgyorsított eljárásba. A dublini kötelezettségek megsértése nem szerepel, hanem ehelyett szerepel ez a megalapozott, illetve nem megalapozott kérelem a szövegben, és a hatóságoknak határidőt szabnak, amelyen belül döntést kell hozniuk a kérelmekkel kapcsolatban. Két felgyorsított eljárást vezetnek be, van egy kötelező és van egy önkéntes. Ami a kötelező felgyorsított eljárást illeti, ez akkor lép érvénybe, hogyha mondjuk biztonságos országból érkeznek, itt európai szintű harmonizációt kérnek, tehát hogy legyen egységes listája azoknak az országoknak, amelyeket akkor utána minden tagállam biztonságosnak tekint. Aztán pedig fakultatív a fegyósított eljárás akkor, hogyha egy harmadik országból érkeznek a személyek, amelyeket biztonság, amelyet biztonságosnak tartunk, vagy pedig más országokból a tagállamok döntik el saját maguk, hogy felgyorsított eljárást alkalmaznak-e, vagy sem. Az is szerepel a szövegben, hogy a kiskorúakra ez ne vonatkozom, függetlenül attól, hogy ők kísérettel érkeznek, vagy pedig kísérő nélküli kiskorúakról van szó. A büntető jellegét szeretem volna csökkenteni ennek a megközelítésnek, és szerintem a tagállamokra kellene bízni, hogy egy kérelmet ők tekintsenek úgy, mint lényegében be nem nyújtott kérelem, és ezáltal ne tegyenek lépéseket, vagy pedig úgy tekintsék, hogy itt lépéseket kell tenni, tehát ez bízunk a tagállamokra. Amint említettem, megfelelő egyensúlyt meg kell teremteni az alapjogok és az eljárásjogi garanciák betartása, illetve a hatékony eljárások között, és három pontra szerettem volna felhívni a figyelmet. Először is a ne legyen automatikusan felfüggesztő hatása egy kérelemnek, mert ennek az a kockázata, hogy súlyosan sérülnek a e, jogok, az emberi jogok, és egyébként a fellebezésekkel kapcsolatos költségek is nagyon magasak. A, tehát a tagállamokat ez nagyon terhelni, mert két párhuzamos eljárás bonyolódna, tehát az egyik ugye maga a fellebezés, a másik pedig az a kapcsolatban, hogy ott maradhat-e a területen, vagy sem a kérelem megvizsgálata idejére. Tehát ez megint plusz költségeket jelentene, amelyeket nem tudnak vállalni nyilvánvaló az érintett tagállamok. Aztán azt is említettük, hogy érdemben vizsgálják a kérelmet, és a helyzet, az érintett személy helyzetét, ennek kettős az, az a pozitívuma, tehát a, a tagállamok számára is előnyös, illetve az érintettek számára is előnyös. Több ö, megfelelő kérelmet nyújtanak be, tehát ez azt jelenti, hogy a fellebezéseket csökkentik. Tehát, hogyha már megfelelően nyújtják be az eredeti kérelmet, akkor nem lesz annyi fellebezés és az ezzel kapcsolatos problémák és költségek sem merülnek fel. Természetesen az alapvető jogokat védeni kell. Végül pedig egyfajta gazdasági szemszögből mondhatnánk azt, hogy az egyéni, egyénekkel elkövetett, elvégzett vagy megtartott interjú teljes jegyzőkönyvenek az elkészítése ne legyen kötelező Franciaországban, ezt elvégzik, de nem írják le a jegyzőkönyvet, tehát nem írott jegyzőkönyv szerepel, hanem rögzítik az elhangzottakat felvételen. Ez egyébként a meredékérő jogainak a védelmére is sokkal jobb, hiszen mindig ott van a felvétel, amely valóban bizonyítja azt, hogy mi az, ami elhangzott és a gyorsaságot is segíti az, illetve a költségeket is csökkenti, mert nem kell még külön egy újabb személyt alkalmazni, aki az írott jegyzőkönyvet elkészíti, nem kell lefordítatni, és így tovább, hogy az írásban meglegyen. Nem lehet félreértelmezni sem azt, ami elhangzott, ugye minden megvan a felvételen. Ezek tehát a lényegi pontok dióhéjban, amelyeket meg szerettünk volna fogalmazni. A jogszabálytervezettel kapcsolatban is azt kívánom, hogy a munka az árnyék előadókkal tovább folytatódjon, úgyhogy egy jó eredményre tudjunk jutni. Köszönöm szépen mindenkinek még egyszer. Thank you very much, Köszönöm szépen. Bonyolult feladat ez, és ez az első vita a módosítók tárgyában. Érdemes tehát körültekintően végighallgatni az árnyékiradók meglátásait, a módszertanokat illetően. A néppárti árnyékiradó most nincs itt, kezdjük a szocialisták eh, előadójával, minden Müller Péterrel parancsolj. Uh, Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném megköszönni ezt a nagyon bonyolult témában megírt jelentést, hogy nagyon jól együttműködtünk, hogy ő is elmondta. Szerintem Európa most már készen arra, hogy ezt a, a fő irányvonalat támogassa. Számunkra nagyon fontos, hogy az előadó is említette, az, hogy kiegyensúlyozott legyen az eljárás jellege, a folyamat felgyorsulása nem elfogadható, mellett az nem elfogadható, hogy nagyon sok e, e, menekült 6-8-9 hónapig vár az első interjú, Ez nem elviselhető, gyorsítani kell az eljárást. Tehát az is nagyon fontos számunkra, amit már szinte említettek, hogy minden pályázatot, minden be, be, kérelmet külön-külön saját érdemei szerint értékeljenek. Ez a jövőben is nagyon fontos lesz. Mo több információra, több szakemberre, munkatársra, több ö, tolmácsra lesz szükség, és persze több pénzre mindehhez. Erősebb pénzügyi támogatást kell mindehhez adni. Különféle körökben már megvitattuk többször, hogy mennyire fontos a biztonságos országok európai listája e tekintetben. Ebben is hasonlóak az álláspontjaink, és az is fontos, hogy ne legyen büntető jellege az egész eljárásnak. Tehát ne büntessük a, a menekült kérelmeket benyújtókat, hanem segítsük támogatni őket. Aztán van még egy kicsit ellenmondásos a pont. Én személy szerint nem vagyok túl nagy barátja a tagállamok döntéseinek, mert az a tapasztalatom, hogy a tagállamok lehető leggyorsabban akar, vissza akarják tolni, le akarják rázni a, a menekült kérelmeket, benyújtókat. Tehát egy kicsit több figyelmet kell szentelnünk ennek az eljárásnak. Ám abszolút értem Olaszország és Görögország sajátságos helyzetét, vegyük tehát figyelembe ezt a sajátságos helyzetet a következő vitákban is, hogyan lehet tehát egy e szempontból különbséget tenni a tagállamok között? Általában véve tehát támogatjuk ezt a javaslatot, a fő gondolatait, és szeretném megköszönni még egyszer a jelentéstevőnek a munkát. Köszönöm. A Libe delegáció 6-9-es hónapos várakozási időket tapasztalt látunk a, a vizsgálataink során, máshol is. Ez tény. Halál úr a konzervatív frakció részéről következő. Köszönöm szépen! A frakcióm nevében szeretném megköszönni Ferrara asszonynak a kifejtett munkát. Nagyon sok pontban persze ütköznek a nézeteink, ezt nem is kell hangsúlyozni. Az ICR a menekültügyi jogszabályok harmonizáció mellett van, ám ennek a célja szerintünk az kell legyen, hogy ne bátorítsuk elriasszuk az irege, a, a, a nem irreguláris bevándorlókat, illetve hasonlóképpen ö, ne támogassuk a másodlagos mozgást a tagállamok között a részükről. Ezért szigorúak kell legyünk inkább, mint nagyvonalúak. Annak érdekében, hogy ez a cél megvalósuljon. Ha a közös normák nagyon nagyvonalúak, akkor bátorítják majd a nem kívánt migrációt. Sokan azok közül, akik átkelnek a földközi tengeren most és menekültügyi kéremet nyújtanak be, igazából nem szorulnak védelemre. Ezen túl a túl ambiciózus sztenderdeket nagyon nehéz, vagy akár lehetetlen is betartani a tagállamoknak. Ez pedig azt jelenti, hogy a másodlagos mozgások továbbra is problémát jelentenek majd. Hasonló megállapítások tehetnek, lehet tenni a többi menekültügyi témadosszéra, amelyeken most dolgozunk. Ezt az álláspontot fogja megmenteni a módosítóink mindegyike, részteiben most ezeket nem kell ismertessem. Köszönöm. Először Vixnöm az Alde részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném én is megköszönni Lorának és a csapatának a munkáját. Nagyon keményen dolgoztak, hiszen az egyik legösszetettebb anyag, a menekültügyi csomagban. Tényleg egy nagyon technikai jellegű anyag. Összességében nagyon jó, hogy szabályozás, olyan szabályozás lesz, amely lefedi ezeket az eljárásokat Európában, és egy irányba tereli ezeket a e, menekültügyi eljárásokat. Úgy gondolom, hogy ez alapvető fontosságú eleme lesz annak, hogy egy valóban egy közös e, európai menekültügyi rendszert építsünk ki. Ugyanakkor a harmonizált rendszerhez az is kell, hogy alaposan megvizsgáljuk azt a rendszert, amit meg akarjuk, meg akarunk változtatni, hogy egy jó egyensúlyt tudjunk elérni. Szerintem ezek nagyon fontos kérdések. Fontos a jogi biztonság, és hogy ez meg is valósuljon. Nem szabad elfelejteni, hogy egy gyors, jól működő rendszer, nem csak azon múlik, hogy határidőkhez szabunk, és ezek rövid határidők legyenek, hanem, hanem nagyon fontos, hogy jogbiztonságot is teremtsünk. Ha biztosítjuk azt, hogy a kérdezőnek joga van magas minőségű információhoz, jogi tanácsadáshoz már a folyamat elején, akkor csökkenthetjük azon esetek számát, ahol bele kell menni egy időigényes, költséges felebezési eljárásba. Tehát ezt ne felejtsük el, amikor ezt végig gondoljuk és megtervezzük. Rövid leszek, hiszen több időre van szükség még ahhoz, hogy a javaslatokat átgondoljuk, és a frakcióban is meg kell vitatni, de néhány dolgot szeretnék most világossá tenni. Egyetértek az előadóval abban, hogy opcionális választatónak kell maradnia a tagországok számára ennek a rendszernek. Nem látom értelmét annak, hogy kötelezővé tegyük azt, hogy egy ilyen nagyon nehézkes eljárás lefogtassanak a tagországok, ha ők maguk úgy gondolják, hogy például a kokáért ez szükségtelenül hosszú eljárásokat eredményezne. Aztán a másik dolog, ahol nagyon is szkeptikusok vagyok, nagyon szkeptikus vagyok a bizottság javaslattal kapcsolatban, az az, az ügy, az implicit visszavonás Eh, ez a 39-es cikkben eh, itt nagyon sok körülményre vonatkozik, ahol egy kérelmet eh, úgy lehet tekinteni, hogy hallgatólagosan visszavonták. Holott lehet, hogy csak annyi, hogy elköltözött egyik házból, utcából a másikba, és nem elfelejtett hátraadni továbbítási címet. Ez a hiba minden egyes nap előfordul. Mi magunk is elkövetjük minden nap, hát hiszen emberek vagyunk. És ez természetesen áll a menekült a keremezőkre is. Tehát a hallgatólagosan visszavontnak tekintett kérelmek esetén a kéremező nem nyújthat be újra kérelmet. Minden új miatt minden új kéremet úgy ki fognak tekinteni, hogy ez egy újabb kérelem, amelyben olyan körülményre kell hivatkozni, ami nem szerepelt az eredeti kérelemben. Vannak olyan kivételek, amelyek szerepelnek a bizottsági javaslatban, de ezt a bíróság előtt kell alátámasztani, ez pedig megint költséges eljárást jelent. A 43-as cikk a hatóságok számára lehetővé teszi, hogy deportáljanak valakit, hogyha az kérelmét elfogadhatatlanság, befogadhatatlanság miatt utasítják el. Például nincs új elem, új körülmény, a hallgatólagosan visszavontnak tekintett kérelem esetén, és ez akkor is így van, hogyha a bíróság előtt fellebez ez ellen a, a, a kérelmező, és ezzel egy kafkai helyzetet teremtünk, hogy egy bíróság előtt, olyan bíróság előtt kell magadat megvédeni, ahol, ahol nincs is jogod megjelenni. Tehát ez egy teljesen bizarr és abszurd helyzet, és nem győzöm hangsúlyozni, milyen fontos, hogy ezt, ezt itt rendbe tegyük. Nyilván van, amikor célszerű um, úgy tekinteni egy adott esetben egy kérelmet, hogy hallgatólagosan visszavonták, de, de ezt, az, ahogy ezt a bizottság kezeli, egyszerűen elfogadhatatlan. Olyan helyzetek reg, rengeteg olyan könyv, relatíve könnyű helyzet, könnyen olvasolható helyzet fog költséges és hosszadalmas eljárásokba fulladni így. Azt gondolom, hogy jó úton vagyunk afelé, hogy egy jó rendszert, menekültügyi rendszert hozzunk össze Európában, de bizottsági javaslaton még nagyon sokat kell csiszolni, és kedves kollégák, itt a lehetőség, hogy ezzel javítsunk, jó kiindulási pontunk van, és most a mi dolgunk, hogy ezzel javítsunk. És szeretnék még egyszer Laurának és a csapatának köszönetet mondani az elvégzett munkájáért. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen azt hiszem, hogy majd erre a hallgatólagos visszavonás kérdésre az előadó még vissza fog térni, és akkor a QE elnyékel oldalra nézek, Albiol asszonyra. Köszönöm szépen! Először is szeretném én is megköszönni Ferrer asszony munkáját. Voltak megbeszéléseink, amikor lehetőségünk nyílt arra, hogy eszmét cseréljünk, különböző szervezetekkel, civil szervezetekkel, kormányzati szervezetekkel is megvitassuk a dolgot, és ez nagyon hasznos volt. Számos olyan szervezet van, amely ellenzi a bizottság javaslatát. Azért, mert megszegi a Genfi egyezményt. Gondolják ők. Vannak elutasítások, tiltakozások, eh, amelyeket a bizottság javaslat több pontján val kapcsolatban kifejeztek, és ez természetesen módosítókat fog eh, eredményezni, amivel javítani lehet a dolgon, amelyen meg lehet ki lehet domlálni a szövegből azokat az elemeket, amelyek a Genfi Egyezményt eh, megsértéséhez vezetnének. Számos kérdésünk van, különös tekintettel a be nem fogadhatósággal kapcsolatban. Amikor egy kér, kérelem a menekült ügyis menekült státusz iránti kérelmet befogadhatatlannak minősítenek. Mi úgy gondoljuk, hogy főleg akkor, ha azzal indokoljuk, hogy biztonságos országból érkezik, hát ez nagyon is kétséges hiszen nagyon, nem egyértelmű, hogy mi a biztonságos ország. És a háborús országok, vagy a, a rendkívül szegény országokból érkezőket ö, minek tekintjük, ami egyébként biztonságos ország. És akkor itt van ez a kérdés a, a befogadható vagy befogadhatatlanságról, és ez, ezt nagyon aggasztónak találjuk. Van egy európai lista, lenne lenne egy európai lista arról, hogy biztonságos egy ország, ki dönti el, milyen alapon, ez nagyon ködös és homályos, és, és országról változik, hogy akkor most azt mondjuk, hogy ez demokratikus ország, az automatikusan biztonságos, amely pedig nem, akkor pedig meg kell adni a nemzetközi védelmet. Tehát nagyon alaposan meg kell vizsgálni az európai országokban a, az helyzetet, hogy milyen kritériumok alapján állapítják meg, hogy egy adott ország biztonságos-e vagy sem. Egyetértünk egy sor javaslattal, különös tekintettel a jogi tanácsadásra, az időkeretre vonatkozóan, a civil szervezetek szerepére vonatkozóan, és főleg, és reméljük, hogy a frakció támogatni fog minket, a hallgatólagos visszavonással kapcsolatban. Ez az elgondolásnak, ennek, ennek nincs jogi alapja egyszerűen. Az a cél, hogy bűnözőként bélyegezzünk meg embereket, akik menekült státuszért folyamodnak. Tehát ez szerintem, szerintünk teljesen elfogadhatatlan. Aztán az a deportálás lehetősége a fellebezési eljárás során, ez teljesen összeegyeztethetetlen az emberi jogok tiszteletben tartásával, és reméljük, hogy továbbra is hatékonyan tudunk együttműködni a civil társadalommal, a civil szervezetekkel, akik nagyon jól rámutattak, hogy hol vannak a gyenge pontok a mostani rendszerben, és már várjuk az alternatív javaslatokat, amelyek megfelelnek az emberi jogok tiszteletben tartásának. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig a néppárti előadóhoz fordulok, Lenárc úr parancsoljon. Köszönöm szépen, és elnézést kérek, hogy késtem. Szavazás volt egy másik szakbizottságban. Ezt az eljárás is lehetne kicsit a parlamentben talán, de most visszatérve a jelentésre, köszönöm a jelentéstevő munkáját. Nem csak az, hogy megírta a jelentést, hanem konkrétan azokat a találkozókat, amelyeket megszervezett, és köszönöm az Európai Bizottságnak az, hogy segítette ezt a munkát, nagyban segítette minden kollégámat, és mutatja azt is, szerintem azt is, hogy mennyire bonyolult ez a jogszabály. Az is garantálni kell, hogy mindig konzisztens módon haladjunk a többi jelentéssel összefüggésben, amelyek most vannak alakulóban. A parlamentnek nagy felelőssége van ebben. Vegyük komolyan a munkánkat, és ebben a szellemben várom a konstruktív együttműködést további folytatását. Rövidre fogom, szerintem a a jogszabály céljait osztjuk. Egyszerű, világos eljárás érvényesüljön, amely ugyanazt az eredményt hozza, függetlenül attól, hogy Európai Unióban hol adják be a menekültügyi kérelmet, melyik tagállamban. Ezért üdvözlöm azt a javaslatot, hogy csökkentik az eljárások egyes lépésének határidejét, Hát szerintem meg kell nézni azt is, hogy mennyire életképesek ezek a, ezek a határidők a gyakorlatban, hiszen ö, nagyon nagy a fluktuáció sokszor a, a menekültügyi kérelmek számát illetően. Kell tehát biztosítjuk azt is, hogy olyan rendszer tervezzünk, amely működik. A magas és az alacsony számú menekültügyi kérelembenyújtási időszakban egyaránt. Szerintem az kell legyen a, a legfontosabb, hogy a háborúból, üldöztetésből menekülőket segítsük, és kell egy visszatérítési szakpolitika sérvényben legyen, amely hatékonyan működik azon személyek esetében, akik nem jogosultak ilyen védelemre. És azt is fontos szemlőt tartanunk, hogy ne támogassuk azokat, akik nyilvánvalóan visszaélnek az eljárással, és a végtelenség húznák az Európai Unióban való tartózkodások idejét. Mert el, ha, ha ezeket nem így tesszük, akkor elveszítjük azt a, a, a közvelemény támogatását azon eset személyek megvédése érdekében, és akik valóban ment, támogatásra, védelemre szorulnak. Ezért kell tehát a kiutasítási eljárással is foglalkoznunk, amely nagyon hasznos koncepció lehet. Ami pedig az eljárás ügyi garanciákat illeti, különösen a kísérlet nélkül kiskorúak esetében több kollega részt vett a görögországi Libe misszió útján, ahol nagyon sok kiskorúval találkoztunk, akik kisebb nélkül utaztak, és valamelyik görög szigeten elakadtak. Egy 15 éves kislányjal találkoztak, például Afrikából, Törökországba vittek ö, embercsempészek, és azon ott hagyták, mert olyan dolgokra akarták rávenni, amiről nem volt hajlandó, és most Lesbosban elakadt az eljárása bár sok dologban nem értünk egyet szerintem ebben a témában, de legalább azokban a témákban működjünk együtt, amelyben azokat tudjuk segíteni, akik valóban rászorulnak a segítségünkre. Köszönöm. Visszatérek Laurához a végén, hogy zárszóval éljem. Először az Európai Bizottságot illeti a szó, és aztán majd a jelentéstevőt bocsánat. Akar szólni? Köszönöm. A Digi Home menekültügyi osztályán dolgozom. Köszönöm a jelentéstevő nagyon fontos munkáját, és a végső jelentést is várjuk, amely reméljük a tanácssal való nagyon konstruktív együttműködés alapja lesz. Fontos, hogy a jelentéstevő rámutatott arra, hogy az eljárás hatékonyságát egyensúlyba kell hozni a nemzetközi védelemre szoruló személyek érdekével, illetve a kérelmeket benyújtók eljárási jogaival. E tekintetben a jelentésnek nagyon fontos aspektusai vannak, üdvözöljük ezeket. Az például, hogy az eljáráshoz való hozzáférés jogát fenntartják, hogy sok esetben kötelező a gyorsítás az eljárásnak, és azt is az is egyetértünk, hogy a jelentéstevő rövid, ám végrehajtható határidőt szabna a teljes administratív eljárás lefolytatásához. A figyelemben nagyon sok, a tényleg is nagyon sok figyelmet szenteltek annak, hogy a kéremet benyújtók eljárás jogait, eljárás jogait érvényesítsék, különösen a kísérlet nélkül utazók kiskorúak esetében. Fontos, hogy a rövid határidőkben is a minősége javuljon az eljárásnak, és hogy a kérelemben nyújtója egyéni értékelés alanya legyen. Mindezek mellett a jelentés bizonyos aspektusával kapcsolatban vannak még kérdéseink, vagy sőt agályaink is. Például az a lehetőség, hogy a tagállami konzulátuson is le, lehetőség legyen a eljárás lefolytatására. Ám ennek a rendeletnek, vagy a jognak a tagállami területen kívüli hatájával szemben nagyon óvatosak kell legyünk. Beleértve itt a konzulátusokat is. Aztán a jelentéstevő említette annak lehetőségét, hogy kivételes rendelkezések érvényesülhetnének a rendelet hatáját illetően. Az Európai Bizottság egyetért azokkal az álláspontok, amelyek ma is elhatottak az árnyék előadók részéről, például a harmonizáció fontosságáról. A bizottság célja az, hogy a tagállamokban érzékelhető széttartó eljárási gyakorlatokat megszüntesse, és valóban egységes eljárások valósuljanak meg. Ezek a rendkívüli rendelkezések viszont alásatnák ezt a célt, az egységesség célját a, harma, a biztonságos harmadik országok fogalmát illetően a bizottság észleli azt, hogy jelentéstevő azt javasolta, hogy választható legyen a gyorsítási az eljárás gyorsítása, mintsem a befogadhatóság kötelező gyorsítását. Val szemben ennek az emögötti észszerűség, a, harmadik, a biztonságos harmadik ország elvének az a lényege, hogy az a személy, aki az Európai Unióban nem személyes védelmet kér, olyan harmadik országba áttehető, ahol kaphat védelmet. Ilyen, ebben az szemben bizony kicsit kevésbé világos számunkra, hogy egy gyorsított eljárás, amely az egyéni értékelésen alapul, hogyan volna alkalmazható ebben az összefüggésben, hiszen hogyha az EU tagállamban folytatják le az eljárást, a harmad, biztonságos harmadik ország, vagy az első menedékes ország fogalma nem releváns már. Tehát talán ez, ez tovább kéne érlelni viták során, ezt a gondolatot. Ha jelentést egy bizonyos gyorsítási indokok felvizsgálatát kéri, különösen akkor, amikor ezeket azért, akkor csak be, hogyha ezzel halogatni akarják a visszatérítést. Ugye abból egyetértünk, hogy a menekült kérelmet benyújtó használt szolgálja az eljárás, és azt kell tegye, de hogyha nem tart igényt nemzetközi védelemre már, vagy nem jogosult, akkor a visszatérítést végrehajtatóvá kell tenni. Ezért az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy a felgyorsítása ennek az eljárásnak fontos eszköz abban, hogy elkerüljük, hogy a végtelenség hallogassák a visszatérítési eljárást. A nem igazolható kérelmek további benyújtásával olyan személy esetében, aki nem tart az igényt védelemre és a felfüggesztő hatája is a, a fellebezésnek végiggondolandó, a nem automatikus felfüggesztő hatály megszüntetendő, nem? És ez nem azt jelenti, hogy egy fellebezés ne járhatna felfüggesztő hatállyal, hanem azt jelenti, hogy az a benyújtó, akinek a kérelmét az adminisztratív szakaszban elutasították, kell kérje egy bíróságtól a tartózkodás jogának meghosszabbítását, és akkor a bíróságnak ex officio döntenie kell ebben. Ha viszont a bíróság úgy találja, hogy hogy veszélybe sodorhatja az azonnal visszatérítése szemét, akkor meghosszabbítja a tartózkodás jogát. Zárásképpen röviden szólnék még az egymás után többször benyújtott kérelmek ügyéről. A bizottság úgy látja, hogy az a rendszer, amelyet a bizottsági javaslat tartalmaz, és amely megfelel a jelenlegi akinak, jó részt, ezeket jó részt alásta. A gyorsítási eljárás kiiktatásának lehetősége, vagy nem automatikus felfüggesztő hatája a kérelemnek, fontos, hogy teljes vizsgálatot kapjon, értékelést kapjon, mert az adnéző szakaszban a kérelmező egyéni alapon, és akkor fellebezhessen. Ám ha ez megtörtént, és több, és csak, több pályázat, több kérelmet csak azért nyújt be, hogy húzza az időt, akkor a tagállamnak képesnek kell lennie valamiképpen fellépni, és hát koncentrálni a más új kérelmenyújtókra, nyújtókra, akik valóban védelemre tarthatnak igényt. Még gyorsan az elnökségre nézek, a Máltai elnökségre, hogy kívánnak-e szólni. Everyone, uh... Jó reggelt mindenkinek! Először is köszönetet mondok. Laura Ferrerának, az előadónak, valamint a Libeszak bizottság tagjainak is. Ahogy mindenki kiemelte, nagyon sok munkára volt szükség ezzel a dossziéval kapcsolatban, komoly gondolkodásra a tagállamok és a bizottság között is eléggé kihívást jelentett ez a téma, hiszen ugye nagyon komplex a javaslat. A Máltai elnökség alatt a kompromisszumtervezeteket megvitattuk, így, inkább úgy, hogy egy tematikus megközelítést követtünk, tehát a másodlagos mozgás, a szabályok megsértése, a különleges, speciális igényekkel rendelkezők kérelmének a kezelése, a kísérő nélkül érkezett a kiskorúak, a gyámság, az orvosi vizsgálat témájában, tehát ezeket a, a témákat vizsgáltuk. És komoly kihívást jelentettek ezek a témák, a tartalom, megvitatására, illetve ugye, hogy ezt összehasonlítsuk a csomag más javaslataival. A cikkekkel kapcsolatos technikai eszmecserék zajlanak, tehát a munkacsoportok most tárgyalják ezeket a cikkeket. Egyébként a, az, nyilván az elnökség vége felé tartunk, tehát ez azt jelenti, hogy majd az észtelnökség fogja folytatni a részletes technikai tárgyalásokat és a munkát is. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és akkor visszatérünk az előadóhoz. Laura, parancsolj! Köszönöm szépen, elnök úr. Először is megköszönöm a hozzászólóknak, nem csak azoknak, akik ma szóltak hozzá, hanem a korábbi üléseken, az eddig végzett munkához, akik hozzájárultak, azoknak is köszönetet mondok, és megismétlem, hogy a legfontosabb kihívás az még mindig az, hogy ki tudjuk egyensúlyozni az alapjogok tiszteletben tartását és az eljárások hatékonyságát. Nem könnyű ezt megvalósítani előfordul, hogy mondjuk felgyors, sikerül felgyorsítani az eljárás, viszont sérülnek az alapjogok, és az, az, és az a jogi garanciák sincsenek tiszteletben tartva. Tehát ezért nagyon oda kell figyelni e, erre és ennek az egyensúlynak a megteremtésére. Én ezt a célkitűzést tűztem ki e, magam elé, hogy ezt sikerüljön elérni, és ezzel kapcsolatban e, készültek a módosítók is. Válaszolva az Európai Bizottság kérdéseire néhány dolgot gyorsan hadd mondjak. Ugye a biztonságos harmadik ország fogalma, illetve az első biztonságos menedékérelem benyújtására megfelelő biztonságos országnak a fogalma nem vezethet oda, hogy befogadhatósági eljárást hajtanak végre, mert ez gyakorlatilag utána kizárja majd azt, hogy érdemben vizsgálják a kérelmet. Nagyon nehéz érdemben esetenként megvizsgálni ezt, hogy mondjuk egy, hogy melyik tranzitország, vagy melyik harmadik ország tudja az érintett esetben az alapvető jogok védelmét garantálni. Mindig nagyon fontos, hogy esetenként és érdemben vizsgálják ezeket a kérelmeket, tehát nem szabad kizárni az érdemi vizsgálatot a gyorsított eljárás alkalmazásakor lehet, hogy az érintett tagállam ugye azt mondja, hogy igen, rajta van a harmadik ország a biztonságos harmadik országok listáján, de az, hogy kötelezővé tesszük a befogadhatósági eljárást, szerintem ö, oda vezet, hogy az az egyensúly, amiről én beszéltem az elején, nem valósul meg, és inkább, a, inkább az lesz, hogy a, az alapjogok és az jogi garanciák sérülnek tehát a gyorsítás az ezeknek a kárára valósul meg. A felgyorsított esetben, ugye eljárás esetében volt három pont, amikor ugye csak késle, a kérelem benyújtásának az oka csak az, hogy késletessék a visszatérítést, hát úgy tűnik, hogy ez a definíció sokféle ért értelmezésnek ad le, sok értelmezésre ad lehetőséget, tehát nem, nem elég pontos, eléggé kötös, ködös mondjuk azt, hogy nagyon sokan sokféleképpen értelmezhetik. Egy rendeletnek az a feladata, hogy nagyon világosan, nagyon világosan megfogalmazza azt, hogy pontosan melyek azok az esetek, amelyek egy konkrét eljáráshoz vezetnek, és melyek azok, amelyek nem. Tehát, hogyha a, az érintettek diszkréciójára bízzuk, hogy ők értelmezzék a szöveget, hát az nem igazán felül meg, felel meg egy ilyen rendelet szövegével, vagy feladatának, ez nem felel meg. Én már mondtam a bevezetőmben, és megismétlem röviden még egyszer, hogy az hogy mondjuk várni arra, hogy megszülessen a, a döntés, hogy a vizsgélelem vizsgálatának idejére, vagy a felebezés vizsgálatának idejére az érintett személy ott maradhat-e az államban, vagy sem. Hát ez egy kicsit, nem tudom, hát ez őrültségnek tűnik, ugye gazdaságilag a két eljárást lefolytatni, és hogy ezeket a költségeket az érintett országra ró- rólni. Tehát mondjuk elképzel, elképzelni azt, hogy mondjuk egy kérelem benyújtót visszaküldenek, aztán utána közben, hogyha a kérelmét mégis befogadhatónak minősítik, vagy ha mégis megkapná a státuszt, akkor visszatéri, visszahozzák ebbe az országba, tehát ennek nem sok értelme van. És akkor közben ez azt jelenti, hogy még egy utólagos eljárás is lebonyolódik, tehát ugye a felfüggesztésről is itt, tehát ez az egész egyrészt nem logikus, gazdaságilag sincs sok értelme, plusz az alapjogok védelme szempontjából sem nagyon értelmezhető, tehát emiatt nyújtottuk be ezt a módosítót, hogy szeretnénk, hogyha ez nem lenne. Végül pedig a rendelet alkalmazása a tagállamok területén. Tehát nem látjuk a annak az okát, hogy ezt a rendeletet máshol ne lehessen alkalmazni az összes tagállam valamennyi területén alkalmazni kell. Tehát az európai területeken, a konzulátusokon, mindenütt, amelyek a tagállamok, minden olyan eh, helyen, ami a tagállam területéhez tartozik, ahol európai eh, területről beszélünk, ott ezek a normák érvényben vannak. Köszönöm, elnök úr. Thank you very much, Laura. Köszönöm szépen, Laura. Egy hihetetlenül összetett kérdés és anyag, és nagyon örülök, hogy az a tapasztalt kollégák és az árnyék előadók nagyon keményen és sokat dolgoznak ezen a bizottsággal karöltve ezen a javaslaton. Azt hiszem, hogy ez nagyon kemény feladat lesz, hogy ezt az ügyet, ezt a kérdést harmonizálni tudjuk, tehát mindenkinek szeretném a munkáját megköszönni. A módosítók benyújtásának a határideje június 13-a, és ezért jelöltük meg prioritásként, ami gyakorlatilag e-, eufemizmus arra, hogy kemény munka áll előttünk. De még egyszer köszönöm az árnyékelőadók munkáját. És akkor térjünk rá a következő napi rendi pontunkra, a 11-esre, átdolgozással kapcsolatos anyag eszmecserét fogunk folytatni. Malen Björg az előadónk az uniós áttelepítési kerettel kapcsolatos jelentésről. Csak emlékeztetni szeretnék arról, hogy itt arról, arra van szükség, hogy biztonságos és törvényesen érkezzenek azok, akik megérkeznek az Európai Unióba, és a nagyon fontos, hogy felhasználjuk a nemzeti áttelepítési programokból szerzett tapasztalatokat, és a cél az lenne, hogy elősegítsük azt, hogy az ügy jó irányba menjen. 431 módosítót nyújtottak be a kedves kollégák, és szeretném Björk asszonyt megkérni, hogy térjen ki ezekre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném megköszönni az előadóimnak, az elég előadóknak a munkát, Louis Michelnek és a többieknek, azoknak is, akik most nincsenek itt természetesen. Tőlük érkezett a legtöbb módosító, de a többiektől is érkezett nagyon sok javaslat, amit külön köszönök. Egy hónappal ezelőtt, másfél hónappal ezelőtt, amikor uh, itt a bizottságban uh, benyújtottam a jelentésemet, az egyik font, amit elmondtam, hogy itt a cél az, hogy tartós megoldást, biztonságos megérkezést tudjunk biztosítani a menekülteknek, és a kettős a cél. Először is a humanitárius lényegét feltartani az áttelepítésnek, és ezeket az erőfeszítéseket az Unióban meg tudjuk kettőzni. És nagyon örülök annak, hogy ezek a módosítók úgy általában, amiket kaptam, ebbe az irányba haladnak, mutatnak Eh, ahhoz, hogy egy ambiciózus uniós eh, áttelepítési rendszert tudjunk eh, létrehozni, amely növeli ezeknek az embereknek a számát, és megfelel a nemzetközi áttelepítési rendszereknek, ez lenne a cél. Az áttelepítésben nagyobb szerepet kell játszani az uniónak, hogy biztonságos létet tudjunk biztosítani a menekülteknek, és nagyon fontos az az üzenet, amit ezzel kiküldünk. Az ENSZ menekültügyi főbiztosságának fontos szerepét sokan hangsúlyoztuk. A módosítók a, erősítették ennek a tartalmát, illetve, és ezt szeretném megköszönni a kollégáknak, a számok növelése, keretszámok növelése is ö, szerepelt ezek között. Azt gondolom, hogy az uniónak ki kell vennie a maga részét a globális felelősségvállalásból. Eljárási szempontból teljesen világos, hogy nagyon sokat gondolkoztak az árnyék előadók azon, hogy egy erős keretet hozzanak létre, ami kint a valóságban, a gyakorlatban tud működni, és figyelembe vették a különböző intézmények és testületek szerepét, amelyek az áttelepítési rendszerben szerepet játszanak. Eltértek a nézetek, amikor a delegált aktusokról volt szó, ezt majd meg kell oldani, de tekintettel arra, hogy az általános egyetértés van, azt gondolom, hogy ezzel, ezzel kapcsolatban is egyetértésre tudunk jönni egyebek is szerepeltek a módosítások között, módosítók között. Azok a kérdések, ahol még többet kell beszélnünk, az, a, az, az pedig a belföldön otthonukat elhagyott, elhagyására kényszerült emberek. És ez, ez csak néhány példa, amit kiragadtam a módosítók közül, amit az árnyékadók, illetve egyéb kollégák benyújtottak, de összességében úgy érzem, hogy én, mint előadó, a kollégáimmal együtt jó kiindulási, erős kiindulási alapot tudtunk adni, sok módosító erősítés javítja a jelentést azért, hogy mi, mint parlament egy olyan jelentést tudjon elfogadni, amely pozitív szemvegen keresztül nézi ezt a helyzetet, és az uniót is pozitív fényben tünteti fel, hogy képesek vagyunk jobban teljesíteni együtt. Úgyhogy várom a kedves kollégák, árnyék előadók véleményét, és akkor és majd még dolgozhatunk a konkrét cikkek megfogalmazásán és megszövegezésén. Köszönöm szépen, Melin. És akkor most rátérhetünk erre az áttér, áttelepítési politikai kérdésre, és akkor Diaz de Mera kolléga lesz az EPP részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. És szeretném megköszönni egyúttal Marannak és a általa kivetett munkát, nagyszerű készségét arra, hogy együttműködjön, mert nagyon jól tudtunk összehangoltan dolgozni. Azt hiszem, hogy ezek a módosítók pozitív irányban húzzák a jelentést, öt témában is. Szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire fontosnak tartom, azt a szerepet, amelyet a minden ügynökség és hivatal el kell lásson a ö, visszatérítés végrehajtásában. Nem lehet hangsúlyozni ezek fontosságát. És a jogalkotó javaslat végrehajtásában vállalt szerepüket. A másik téma, amiről szólnék, a feltételhez kötöttség, a kondicionalitás. jó tudják, hogy itt a négyes cikk megemlíti, felsor azokat a tényezőket, amelyeket figyelembe kell venni azon döntés meghozatlákor, amelynek eredményeképpen meghatározzák azokat a harmadik államokat, ahonnan be lehet fogadni menekülteket. Ám a harmadik országok való megállapításának körültekintőek kell legyünk. Mindenképp kizárólag humanitárius ez, okoknál fogva lehet befogadni személyeket, rendkívül nehéz körülmények között élő menekültekről van szó. Ez a konkrét korlátozás súlyos negatív hatással lehet a nemzetközi védelem nyújtása tekintetében, holott ezt humanitárius oknál fogva minden személynek meg kell adni. Például rendkívül esetekben, katasztrófa esetekben is. Ezeket tehát figyelembe kell vegyük itt is. A harmadik téma pedig, amelyel foglalkoznunk kell, azon személyeket érinti, akik ö, megfosztanak szabadságuktól, vagy elűznek otthonaikból. ezekre a személyeket is a hatály alá kell vonni a, a saját hazájukban menekült emberekről van szó, tehát az országon belüli menekültek, sem lehet kizárni a szöveg megfogalmazásában a hatály alól. Irakban, Szíriában, Maliban, Nigériában, vagy akár Kolumbiában is. Nagy számban vannak olyan személyek, akik az országon belül menekültek, kénytelenek menekülni, elvesztik otthonokat a gerilla háború miatt, Kolumbiában például 5 millió az országon belüli menekült van. Ők épp olyan sérülékenyek, és épp olyan nehéz rendkívül körülmények között élnek, mint azok, akik elhagyják az országot. Úgyhogy ez, erre tekintetek legyen a szöveg. És végül a 10 millió eurós tétel, amelyet az Európai Bizottság irányzott elő, illetve a 6 millió a állami visszatelepítés. Tehát itt nagyon fontos, mind az öt téma, legyünk rájuk tekintettel. Um, Köszönöm szépen. Néhány árnyék előadó nincs jelen, ezért a jelentkezés sorrendjében adom meg a szót először Cecilia Wikströmnek. Ugyanezen témában ugy, ismét megpróbálom az árnyék előadó álláspontját, az ALDE részéről, Louis Michel úr álláspontját tolmácsolni önöknek. Leírt nekem egy szöveget, amit most felolvasok. Hangsúlyozza a téma fontosságát, és köszöni a bizottság munkáját, és azt, hogy az Európai Parlament együtt tud működni egy tényleges, jogos, nemzetközi védelmi útvonal és módszertan kialakítás érdekében, amely régóta prioritás ebben a házban. Az általában nyújtott módosítók, az általában nyújtott módosítók tekintetében azt, három pontot szeretne hangsúlyozni Michel úr. Először is azt, hogy a, az országokon belül menekülteket is vonjuk be a hatály alá. A resettlement jó meghatározott eljárás kell legyen a harmadik országban az UNHCR által bejegyzett személyek esetében. Louis Michel azt javasolja, hogy őket vegyük ki a hatály alól. Míg a tagállamokat arra ösztönözzük, hogy a tagállami nemzeti rendszerek révén adjanak támogatást ezeknek az embereknek. A legális útvonalak kialakítása, a közös menekültügyi rendszer kockázattal is járhat, mert kontraproduktív lehet a túlzottan bonyolult eljárás. Ám a meghatározott EU eljárás, a nemzeti közi menekültek esetében nem egyenlő a hagyományos visszatölmentel. Az Európai Uniós menekült menedékjog tekintetében ö, támogatást kell adjunk, szerintem is kell adni azokat a tagállamoknak, amelyek nincs tapasztalata ebben az eljárásban. És a magas szintű Resettlement Bizottság, valamint az EU stakeholderek és más szakértők körében fontos a szerepük, és nem csak konzultáció szerepez. Ez a bizottság politikai lendületet is adhat a szakpolitikának azzal, hogy konkrét ajánlásokat dolgoz ki a tanácsnak és a bizottságnak címezve. Michel úr fontosnak tartja azt, hogy a stratégiai módon használjuk a resettlement eszközét, úgy, ahogy ezt az UNCR meghatározza, és oldjuk meg ezzel a hosszan elhúzódó menekült ügyi eljárások helyzetét. Az eljárás javítani kell, és a betelepített személyek integráció, társadalmi integrációját hangsúlyozottan támogatni kell. Köszönni Marlin előadónak, az előadónak a pozitív és inkluzív módszert, amelyel kezelte ezt a témadossziét. Köszönöm szépen, és akkor most Szerentini asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm Málinnak ezt a jelentést. Értékeljük azt, ahogy Björkasszony olyan javaslatot próbál letenni az asztalra, amely közelít az ENSZ menekültügyi főbiztosságának az elveihez, ami komoly feladat, hiszen a bizottsági javaslat nem annyira az áttelepítésről szól, hanem geopolitikáról, és hogy lehetővé tegyük, hogy az embereket visszaküldjük, visszatérítsük. Összekeveri a, az ösztönzőket a, azok országok számára, amelyeknélben sok menekült él, és azt gondolom, hogy ez nem áttelepítési program, amit a Björk asszony javaslatait illeti, ez nagyon más, mint amit a bizottság javasolt, és éppen ezért ez nagyon nehéz trialógus ülésekhez fog vezetni. És teljes mértékben támogatjuk azt, hogy megváltoztassuk azt, hogy mi a maximum mennyi, létszámú ember, akit áttelepítünk, hanem inkább határozzuk meg a minimumokat, és biztosítsunk ösztönzőket arra, hogy embereket áttelepítsünk olyanokat, amelyek, ahol a, ezek a kritériumok közelebb vannak az ENSZ elveihez, nem a szociogazdasági ö, pro, problémák miatt elmenekülő embereket, hanem egyéb problémák miatt. És hogy felejtsük el azt az elképzelést, hogy ha jogosultak vagyunk családegyesítésre, akkor az is beleszámít ebbe a kvótába. Tehát elképesztő az, hogy a bizottság azt javasolja, hogy egy európai polgár, aki a házastársát hozza be, hogy vele élhessen, hogy akkor ez, is, ez a személy is beleszámítana a, a, ebbe a menekültügyi kvótába? Tehát összekeverni az én családi életemet és jogosultságomat a, a menekültügyel, hát ezt kikérem magamnak. Aztán meg kell nézni, hogy mi a, milyen családi jogaik, jogosultságaik vannak a menekülteknek az áttelepítésben. Aztán mi van még? A zöldek azt akarják, hogy támogassák az előadót lehető leginkább abban, hogy egy valódi európai áttelepítési programot hoz létre, növeli azon emberek számát, akiket át lehet telepíteni, függetlenül geopolitikai és egyéb tárgyalásoktól, amelyek nem a menekültek javát szolgálják, és Értjük, hogy ez nagyon nehéz feladat lesz, húzós munka, de mindent meg fogunk tenni azért, hogy ennek jó és sikeres vége legyen. Köszönöm. Köszönöm szépen, Judit, és akkor most eh, Kora úr következik. Grazie. <clears throat> Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani Björn kollégának az elvégzett munkáért. Köszönöm, hogy eh, sikerült így op optimális kompromisszumos módosítókat találni. Mi a módosítóinkban szerettük volna ki hangsúlyozni, hogy alapvető humanitárius jelentősége van a menekültek integrálásának, és mindenkit meg kell védeni, akinek nemzetközi védelemre van szüksége. Más eszközökkel együtt ez is ahhoz járul hozzá, hogy az emberkereskedők munkáját gyakorlatilag lehetetlenítsük, és hogy mindenki, aki háború elől menekül, életveszélybe van, és így továbbvédelemre találjon. Az Európai Unió és Törökország között kötött megállapodás remélhetőleg sikerül a jövőben más országokkal elkerülni, tehát humanitárius eszközről van szó, nem a migráció kezelési megállapodások tárgya kell, hogy legyen harmadik országokkal, mert hogyha ilyen irányba haladunk, akkor alássuk a menekültek befogadásának az elvi alapját. A bizottság a határok védelmét hangsúlyozza, mi nem szeretnénk azt sem, hogyha fix visszatérítési számadatok lennének minden évre, hanem a bizottság értékelje ki a helyzetet, és például a kvóták meghatározásánál ugye minden, amelyek minden tagállamra vonatkoznak, a 438-as rendeletben azt javasoljuk, hogy minden egyes országban vegyék figyelembe a GDP-t, az egyfőre jutó GDP-t, a munkanélküliségi rátát és az ország helyzetét a, a, a ilyen kötelezettségek megállapításakor. Az éves terben kötelezőnél több személy befogadására ne korlátozzuk, a, ne kötelezzük a tagállamokat. Osztjuk azt, hogy szükséges az, hogy ne keverjük össze az áttelepítést, és például a családegyesítést és más lépéseket. Tehát egyetértünk az előadóval, hogy a családegyesítést biztosítani kell, akkor, amikor nem lehet használni más nemzetközi vagy Európai Uniós eszközöket. Köszönöm. Köszönöm szépen Ignáció Koraónak, és köszönöm ezeket a hozzászólásokat. Azt hiszem mindannyian a, a tisztességes átelepítési politikát szeretnénk megvalósítani, például amit kollégák is tapasztalt Kanada esetében, tehát hogy valóban hiteles legyen ez, tehát nem politikailag befolyásolt, hanem mondjuk lehet, hogy kis mértékű, kis számú személynek elérhető, de humanitárius legyen a irányultsága. Ezt azt hiszem hallhattuk a képviselők hozzászólásaiból is. Én visszatérek akkor most az előadóhoz, nem tudom, hogy Melin kívánna még valamit zárásként mondani azok alapján, amik most itt elhangzottak. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen mindenkinek a megjegyzéseit, az elnyék előadók által elmondottakat is. Azt hiszem, hogy világosan látható, az itt elhangzottakból Diaz Demera és a többi kolléga is mondta, hogy a bizottság javaslata eléggé eltávolodott a humanitárius aspektustól és az áttelepítési struktúrától, ahogy azt még most látjuk. Mi az Európai Parlamentben azon dolgozunk, hogy egy picit visszatereljük a dolgokat az, az eredeti vágányra, tehát hogy ne legyen itt kisiklás az Európai Unió ugyanis betölthet egy szerepet, ezt erősítsük meg úgy, hogy a meglévő áttelepítési architektúrát használjuk fel, és azokat a politikákat használjuk fel, amelyek ezekre vonatkoznak. Ezek humanitárius politikák. Azt hiszem, elég határozottak vagyunk a trialógusokon. A trialógus sosem könnyű, mert ebben a szakbizottságban mi mindig ambíciózusabbak kívánunk lenni. Talán egy kicsit jobban ambiciózusak, mint a tanács. Én nem félek ettől, akkor, hogyha jó jelentést, jó szöveget sikerül itt készíteni, akkor szerintem egységesen, határozottan tudunk fellépni. Egy-két dologra reagálnék, csak ahogy az árnyék előadók is említették, úgy gondolom, hogy megvan az általános egyetértés, megállapodás, tehát a kondicionizásokról, hogy a jelenlegi formájukban ezek elfogadhatatlanok, tehát ahogy a bizottsági javaslatban vannak, ezt át kell dolgozni. Arról is gondoskodni kell, hogy továbbra is hatékony eszközünk legyen, tehát hogy a biztonságos áthaladást tudjuk biztosítani a védelmet igénylő személyek számára. Beszélhetünk ennek a stratégiai felhasználásáról, de akkor a UNHCR nyelvezetére kell hivatkozni tehát az ENSZ menekültügyi főigazgatóságának a nyelvezetére. És ahogy említetted, ezt, mert a kolléga Louis de Michel is, én is már elmondtam, hogy zajlanak eszmecserék arról, hogy mondjuk a belsőleg a a saját hazájukban hontalanná váltak helyzetét hogyan lehet kezelni. Tehát vannak itt aggályok, amelyekkel foglalkozni kell. Szerintem meg tudjuk találni majd a megoldást, de ezt persze a, az első árnyék előadói találkozón tűzzük napirendre. Ami a többi kolléga felvetéseit illeti, tehát ugye a számokkal kapcsolatban minden módosító a számokról szól szinte, és ugyanabban az irányban, megy, sokkal ambiciózusabb fellépést vár el és sokkal átfogóbb fellépést vár el az Európai Uniótól. Én megköszönöm ezt a kollégáknak. Biztos vagyok benne, hogy nem reagáltam az EU-ére, a liberálisok is több módosítót nyújtottak be a témában, tehát megnézzük azt, hogy a meglévő architektúrára hogyan tudunk építeni az EU-s intézményeket bevonva, illetve a tagállami tapasztalatokat felhasználva. Tehát, hogy garantáljuk azt, hogy ne kettőzzünk meg semmit ne legyenek egyre több rétegek, hanem inkább használjuk fel, használjuk ki a lehető legjobban azt, ami a rendelkezésünkre áll. Szerintem a módosítók, amelyeket a kollégák benyújtottak, ezt lehetővé teszik, tehát könnyű lesz ezt megoldani. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, Melán, nagyon örülök elmozdultunk az eredeti bizottsági javaslattól. Köszönetet mondok az árnyék előadóknak is, és vagy 10-én vagy 11-én fogunk szavazni, mármint júliusban. Azt hiszem, hogy 11.30-ig most tarthatunk egy szünetet, 11 óra 30-kor lesz a szavazás. Kérek mindenkit, hogy az elektronikus szavazókártyáját mindenképpen hozza magával. Rövid szavazásról van szó, de nagyon fontos. Tehát mondom még egyszer, 11.30-kor folytatjuk, és legyen náluk a kártya. Colleagues, begin to take your seats. We're going to vote. Kollégák, kezdjük el a szavazást, itt a munkát. Kollégák, ha mindenki készen áll, akkor azt magyaráznám először is, hogy két szavazásunk lesz. A második az Eurodak témájában. Aki ismeri, jól tudja, nagyon bonyolult. Úgyhogy ez nem olyan gyorsan adok, majd mint szoktam, hogy biztosak legyünk benne, hogy hogy mindenki tudja, mire szavaz. Tehát kis bonyolalom van ezekkel. Előttem, hogy bejelentéseket teszek. Ha készen áll mindenki, akinek nincs itt a szavazókártya, ez böcsülettel most mondja meg, mert akinek nincs itt, tehát az Okay, it's really important. Nagyon fontos, hogy mindenkinek a szavazatát számoljuk. Még valaki várja a szavazókártyát? Van-e még bárkinek gondja ezzel az ügyel? Várunk valakire, egy emberre. Utomban? Egy perc? Jó.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 Köszönöm. A koordinátorokkal egyeztetek, hogy mindenki készen áll-e. Jó. Tomasz, tudom, hogy te mindig készen állsz, de a koordinátorokkal egyeztetek most. Minden koordinátor készen áll? Nem akarom elkezdeni úgy, hogy nincs mindenki itt. Vagy na, készen. Készen állnak? Ezt akarom megtudni, hogy készen állnak-e. Koordinátorok. Mindenkinek itt az minden embere? Igen vagy nem? Nem. Okay, okay. Jó, jó. Várjunk egy picit. Jobb, ha, ha, jobb később, mint, mint hogyha hiányzik valaki. Megvárjuk, hogy bejöjjenek azok, akikre várunk.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 Nos, minden koordinátor elégedett? Nem. Készen állnak? Are you, who's the, who's coordinating it? Ki, a ko- Ki koordinál a néppárban? Thomas, you're not the coordinator. Tomás, nem te vagy. Ki a koordinátor? Sorry, a point of order. Ügyrendi kérdés? Herr Vorsitzender, ernst? Elnök úr, nem tudom, hogy kire várunk. A szavazás időpontja eljött. Szerintem szavazzunk. Nem olyan gondunk az, hogyha mások nem jönnek meg a szavazásra, mert kávéznak, szerintem ne, ne a mi gondunk legyen. I can see you're not a, regular Libe member, but... Uh, Ő nem rendszeres Libe tag, úgy látom, ha nem ismeri, eh, hogy miképpen mennek itt a dolgok, de megszívleljük a gondolatait. Elkezdjük? Birgit? Jó kollégák, akkor kezdjük el az első szavazással. A szocialista frakció kérésére a koordinátor döntése alapján nem, dönt, nem írunk levelet a jogi szakbizottságnak az Európai Bíróság előtti vízum ügyében tapasztalt problémák ügyében. Tehát a koordinátorok többség úgy döntött, hogy ne küldjünk levelet. Kérem, hallgassanak meg! Csöndet kérek. Ha, kollégák, ha mellette szavaznak ennek elektronikusan, az azt jelenti, hogy támogatják a koordinátorok azon döntését, hogy ne írjunk levelet. Ha meg nem szavaznak, az azt jelenti, hogy önök szeretnének ilyen levelet küldeni. Megismétlem, ha mellette szavaznak, akkor támogatják a koordinátorok a beli döntését, hogy ne írjunk levelet. Ha meg ellene szavaznak, akkor levelet akarnak küldeni. Értik ezt? Okay, we proceed to the vote. Akkor szavazzunk. Megnyitom a szavazást. Has everyone voted? Mindenki látta? Néppártnál egyel, kettővel több, nem, eh, többen vannak, mint lehetnének kérem igazítsák ki a létszámot. Kiigazították, lezárom a szavazást. 21 mellette, 33 ellene. Nulla tartózkodás. So the letter will now be sent. Akkor kiküldjük a levelet. So colleagues, we'll move straight to the... Megyünk tovább, Eurodoc szavazás. Makovej asszony a jelentéstevő. Mielőtt elkezdjük a szavazást, néhány bejelentésem volna az egyes módosítókkal kapcsolatban. Nem lesz hosszú először is. Én Hetfeld asszony szóbeli módosító terjesztett be a 235-ös 8-as cikkbeli pontban a hetes kompromisszum vonatkozóan szeretne módosítani. A szöveget körbeadtuk. Ott van a listán. A 235-ös módosító a szóbeli módosítóval készlet formájában, eh, ha önök egyetértenek vele, beterjesztése kerül. Senki ellenzi, akkor beterjesztjük. Aztán van egy kérés név szerinti szavazásra. A konzervatív frakció azt kérte, hogy a 26-11-esben kézzel szavazzunk, ha csak az elnök nem dönt elektronikus szavazásról a frakció tagok kérésének megfelelően. Egy ötöde a szakbizottsági tagoknak kérheti, ez az 12 tag. Egyetértenek azzal, hogy a kompromisszum a 22, 6 és 11-es népszerinti szerinti szavazástárgya legyen? Egyetértenek vele. Harmadik, utolsó, <clears throat> jelentéstevő két szót. Szavazás előtt. Markó Vájászony, megadom ennek a szót. Köszönöm szépen. Kezdjük el a szavazást. Meg akartam csak köszönni árnyékeladóimnak és kollégáimnak a munkát. Köszönöm meg, Kobai Akkor kezdjük a szavazást. Egyes és megnyitom a szavazást. Elektronikusan fogunk szavazni végig. Lezárom. Elfogadtuk. Parancs. Nem működik a szavazógépem. Change places and I'll wait till you do it. Okay, colleagues, uh, we proceed with... Kollégák, folytassuk a szavazást. 18-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Compromise one on egyes kompromisszum ötös oldalon van, megnyitom. Egyes kompromisszum ötödik oldal. Várok. Mert bonyolult a szavazás. Mindenki leszavazott? Lezárom. Elfogadtuk. Hetes kompromisszum, hetedik oldalon van. Megnyitom a szavazást. Hetes kompromisszum. The vote is Lezárom. Elfogadtuk. Megyünk tovább. 235-ös módosító. Ez az a szóbeli módosító, amelyet Inhetfeld asszony kért. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum. 12. oldalomban megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást. A 12. oldalomban a második kompromisszum. A konzervatívak kérték, hogy név szerint szavazzunk. Jó kollégák. Az ICR egy emberrel többvel van jelen, mint lehetne. Lezárom a szavazást. Hármas kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Ötös kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 200-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Megyünk tovább. 201. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 202. Megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 205. Megnyitom. lezárom. Elvetettük. 206, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 207, megnyitom. Elvetettük. 208, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 209, megnyitom. Lezárom. 210, megnyitom. Lezárom. elvetettük. Kilences kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 211, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 2012 és 22 azonosok, megnyitom őket, rájuk a szavazást, 2012 és 22, lezárom, ez elfogadtuk. 23-as, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 24, megnyitom. Lezárom. elfogadtuk. 25-ös módosítja, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Tízes kompromisszum, megnyitom. Elfogadtuk. 2.16, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 2.17 megnyitom. Lezárom. 2.22 megnyitom. Elfogadtuk. 7-es, megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 2.23, megnyitom. Lezárom. 2.24, megnyitom. Lezárom. elfogadtuk. 2.25 megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 28-as módosító, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 29-es módosító, megnyitom a szavazást. lezárom. Elfogadtuk. 2.36 megnyitom. Minden, lezárom. Elfogadtuk. 2.52 megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 262, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 90-es módosra megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 91, megnyitom. Lezárom. elfogadtuk. 11-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Név szerinti szavazást tárgya ez most. Úgy tűnik. Nem mondtam, mondom, név szerinti szavazás. Elején kell mondjam, újra kell szavaztatni a konzervatívak kérték 11-es kompromisszum. Név szerint szavazunk. Megnyitom. A szabályokat tartani kell. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Megtanultam a leckét. 229. Megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 44, 42 azonosak, megnyitom a szavazást rájuk. Lezárom. Elvetettük. 243, megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 245, megnyitom. Elnézést. 244. 244, megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 245, megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 246, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 248, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 12-es kompromisszum, megnyitom. Lezárom Elfogadtuk. 33-as módosra megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 13-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 263, megnyitom. 263. Lezárom. Elvetettük. 265. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 266 megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 7 megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 8 megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 270 megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 14-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 279, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 280, megnyitom. Lezárom. Elvetve. 281, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 282 megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 283 megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 284 megnyitom. Lezárom elvetettük. 285 megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Jó. 286. Okafogyottá vált. Megyünk tovább. 292 megnyitom. 292. Csak nyugodtan. A 26. oldalon tartunk. Újaj, nem. Bocsánat a szünetért. 292, még mindig szavazzunk. Mindenki szavazott? Én nem. Lezárom a szavazást. Elvetettük. 296 megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 297, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 298, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 299 megnyitom. lezárom. Elfogadtuk. 300-as módosító, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 37-es, megnyitom. lezárom. Elfogadtuk. Három, egy, öt, megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 319, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 40-es módust, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elvetettük. 3, 2, 4. Megnyitom. 3, 2, 4. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 3, 26, Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 3.30. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 3.36 következik. A 3.38-al együtt, mert azonosak. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 3.42 megnyitom. 342-nél tartunk. Lezárom, ha mindenki szavazott. Szavazott mindenki? Igen, a 342-esnél tartunk. Kollégák, jó, még egyszer. Semmi gond, semmi gond. Még egyszer szavazunk erről, jó? Tehát a legutolsót akkor töröljük, és még egyszer szavazunk a 342-es módosítóról, nyitom meg a szavazást tehát. ...342 Lenársz kolléga módosítója. Lezárom, elutasítottuk. Most térünk rá a 346-osra. Elnézést, kollégák, hibáztam, a 344-es következik. Nem? Mégsem ez következik? 344, no? Oh, this is interesting. Én úgy látom, hogy a 344-es jön, nem? Hát ezt akkor elég érdekes helyzet. Yes, 344 has to be voted. Well, I'm, I'm, I'm sticking to 344. I don't know about you, but... Na jó, én ehhez fogok ragaszkodni, nem tudom a többieknek mi a véleménye, de akkor a 344-esről szavazzunk, jó? Nem értek egyet Zserárral. Most kivételesen elég bátor leszek, tehát a 344-esről szavazunk, megnyitom. Lezárom. És most jön a 343-as, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Akkor a 341-es jön, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Nos, akkor most lássuk a 346-ost, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 354, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 355-ös következik, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 356-os, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 362, megnyitom. Tehát még mindig a 362-es, lezárom. Elutasítva. 363, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 15-ös kompromisszum következik, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Akkor a 364-es következik, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 42-es módosító, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 372-es, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 373-as, megnyitom. Lezárom. elfogadtuk. 375-ös megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 378-as következik. Tehát a 378-as következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. Negyvennyolcas. Lezárom, elutasítottuk. Háromszáznyolcvanas megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Jön az 50-es, megnyitom. Lezárom 51-es nyitom meg most. Lezárom. 53-ast megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 54-es, megnyitom. Lezárom. elutasítva. 395-ös megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. 55-ös, megnyitom. Elfogadtuk. 407-408 azonosak, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 412, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 413 következik, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 56-os, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 419-es következik, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 422-es, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 424-es, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 425, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 426. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 429-es nyitom meg. Lezárom. Elfogadtuk. 435-ös következik a 436-ossal együtt azonosak megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 57-es, megnyitom. Elfogadtuk. 437. Vote is closed. Carried amendment 438. Lezárom, elfogadtuk. 438-as nyitom meg. Lezárom. Elfogadtuk. 440-es nyitom meg. Lezárom. elutasítva. 441-es következik, megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 442-es, megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 445, megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 446-os következik, megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 58-as, megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 447-es következik, megnyitom, Lezárom. Elfogadtuk. 448-as nyitom meg. Lezárom. Elutasítva. 449-es, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 450-es következik, megnyitom, lezárom, elutasítva, 451-es. Lezárom. Elfogadtuk. 59-es. Lezárom elfogadtuk. 60-as módosító megnyitom, lezárom, elfogadtuk. A preambulum bekezdések következnek, 62-es nyitom meg először, 62-es módosító, lezárom, elutasítva 69, megnyitom, Lezárom. Elutasítva. 70-es megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 79-es megnyitom. Lezárom. 84-es nyitom meg. Lezárom. Elfogadtuk. 16-os kompromisszum. Bocsánat, név szerint fogunk szavazni erről az LCR e kérésére, és akkor megnyitom. A 16 os lezárom. Elfogadtuk. 5, vote is open. 95-ös módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 96-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 98-as. Nem ér, nem ér itt viccelődni, tehát megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 99-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 101-es módosító, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Kilences módosító, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 107-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 108-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 8-as kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 115-ös módosító. Megnyitom a szavazást. És lezárom. Elutasítottuk. Hatos kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. És elfogadtuk. 12-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 123-as módosító, megnyitom a szavazást. Tehát 1, 2, 3, 123-as. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. 124-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 128-as módosító, megnyitom. És lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 129-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. És ezt elutasítottuk. 17-es kompromisszum. Kollégák, elnézést kérek. 130-as módosító következik. 1-3-0. 130-as módosító. Megnyitom a szavazást. Elnézést, 130-as módosító. Mindenki szavazott? Elfogadtuk. Akkor most jön a komprom- 17-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. És ezt elfogadtuk. 135-ös módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. És ezt elfogadtuk. 136-os módosító, megnyitom a szavazást, és lezárom. Elutasítottuk. 14-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. És ezt elutasítottuk. 137-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 138-as módosító, megnyitom. És lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 15-ös módosító, megnyitom a szavazást. És lezárom. Elutasítottuk. 16-os módosító. Megnyitom a szavazást. És lezárom. Elfogadtuk. Most a cikkekről beszélünk, a Bocsakbizottság 16-os módosítója. Következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. Tehát a cikkeknél tartunk, a Költségvetési Szakbizottság 16-os módosítójáról szavaztunk. Ah, okay. Oh, uh, colleague, sorry, I see what you did. Kedves kollégák, látom már, hogy mi történt azt gondolták, hogy a 16-os módosító ugyanaz, mint a budget 16-os, tehát hogy világos legyen. Először akkor a 16-os módosítóról szavazunk, a sima 16-osról, és aztán a budget 16-osról. Tehát először most a 16-os módosítóról szavazunk, jó? Jó, tehát akkor a sima 16-os módosítóról szavazunk, megnyitom a szavazást. Szerintem elég világos volt, mondtam én, hogy a Költségvetési Szakbizottság budget 16-osról szavazunk, lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. És akkor most szavazunk a Költségvetési Szakbizottság 16-os módosítójáról, ami a 41. oldalon található. Lezárom ezt a szavazást. Elfogadtuk. És akkor most a hatos budget módosító, a 42. oldalon. Lehet kérem sóhajtozni. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. És akkor most a záró szavazás név szerint fog történni. Tehát név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk 35 szavazattal, 8 tartózkodás mellett 10 szavazat ellenében az mi azt jelenti, hogy most pedig a tárgyaló csapat összetétel és a mandátumról nyitjuk meg a szavazást. Lezárom a szavazást. De nem, kedves kollégák, még mindig szavaznak? Lezárom a szavazást. Nem, még csak most húzzák elő a kollégák a kártyáikat. Na most zárom le a szavazást. 36 szavazattal, 8 ellenében, 7 tartózkodás mellett eh, elfogadtuk. Gratulálunk az előadónak. Köszönöm szépen kedves kollégáknak a türelmet ez, ezzel a hosszadalmas szavazással, és akkor ezzel le is zártuk a szavazást. Köszönöm. Yeah.